Egyetem egy szülők és tanárok számára való oktatási programot dolgoz ki a kockázatok értékelésére. Mikrofon, yes. Csiodáró képviselőtársunk a szocialisták és demokraták csoportjából. doamnă președintă lumea s a schimbat asta poate fi un lucru bun dar. köszönöm elnök asszony! A világ megváltozott, ez jó dolog is lehet, de a gyerekek ki vannak szolgáltatva, és nagyon sok aggályunk van, például az online tartalmakkal kapcsolatban. Gondolok itt a pedofíliára, a gyermekpornográfiára, a zsarolásra, a zaklatásra, és ott vannak még azok a veszélyek, amelyek az internet használat hosszával függenek össze. Én a városomban kezelek olyan gyerekeket, akik internetfüggők, vagy más problémáik vannak, amiatt, hogy túl sok időt töltenek képernyő előtt. Ez annak ellenére megtörténik, hogy nagyon sok törvény született már ebben a témában. Tehát biztos asszony, én egy integrált megközelítést szeretnék, a technológia mellett egy társadalmi megközelítést is. Tehát mit fog ön tenni? És az utolsó hozzászóló Pereira képviselőtársunk a Gujéból. ból da internet pelas crianças existem riscos de violação de privacidade. Nagyon sok kockázat leselkedik a gyermekekre az interneten. Az egészségüket is fenyegeti az internet, hiszen függőség alakulhat ki. Más problémák is előfordulnak, szexuális visszaélés, a sexting, az online játékok, illetve az online fogyasztás más formái a nem megfelelő reklámok is megjelennek. Szükséges gondoskodni arról, hogy a gyerekek a lehető legkevésbé legyenek kitéve ezeknek a veszélyeknek. Számos intézkedést lehet meghozni, de ez nem fenyegetheti a szabadságjogokat és az önkifejezés jogát. Ezt a vitát nem lehet elválasztani a közszolgáltatások fontosságától. A biztonság joga egyetemleges. Ezzel a hozzászólások végére értek, és megadom a bizottság nevében a szót Helena Dali asszonynak. Igen. Jó, köszönöm, öné a szó. I thank you all. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és lejegyeztem a megjegyzéseiket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyeket említettem, és amelyeket tervezünk a bevezető beszédemben beszéltem ezekre. Az Európai Bizottság nagyon örül annak, hogy ez a téma fontos prioritás továbbra is, és ezen a területen remélhetőleg az új intézkedések az Európai Parlament támogatását élvezik majd. Ezzel egy időben a parlament számíthat az Európai Bizottság támogatására a gyermekek online biztonságának erősítésében. Szeretnénk erősíteni az EU vezető szerepét ezen a területen, és magas szintű sztenderdeket elfogadni, és megfelelő fellépést ösztönözni az ipar részéről is. A mai gyerekek a holnapi európai gazdaság motorjai. Megfelelő digitális eszközökre van szükségük ahhoz, hogy Európát előre vigyék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a tisztelt képviselőknek a hozzászólásaikat ezen fontos témához, és ahogy elmondtam, az önök megjegyzéseit lejegyeztük. Ezzel a vitát lezárom, és áttérünk a mai nap utolsó napirendi pontjára, koronavírus, hogyan biztosítjuk az alapvető jogokat és egy összehangolt európai választ. Dáli asszony, ismét önt kérem meg, hogy a bizottság nevében tartsa meg a beszámolóját. Kék kártyát csak a frakciók hozzászólásai után lehet használni. You, Köszönöm szépen, elnök asszony! Teljesen világos, hogy a legnagyobb kihívások a, a, a mikrobiális ellenállás rezisztencia és a biztonság területén való kihívások összefüggnek. A koronavírus is pontosan, pontosan ezt mutatja, és azt, hogy milyen nagy szükség van a szoros együttműködésre és az össze, együtt dolgozásra az Európai Unióban és azon túl. Az Európai Unió kulcsfontosságú partner ezen a területen, és örülök annak, hogy az Európai Unió válaszairól beszélhetünk ezen kihívásra. Az Európai Bizottság a szolgálatait, ügynökségeit aktivizálta a, konkrétan a betegség ellenőrzési központot, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a járványra reagálni tudjunk. tagállamokkal koordinálunk, információt osztunk meg, finanszírozzuk a oltóanyag kutatást, és megfelelő védelmi mechanizmusok kidolgozásában vagyunk. És szeretném megosztani önökkel a gondolatainkat a következő lépésről, lépésekről de először hadd mondjak köszönetet azoknak az orvosoknak és orvosi személyzetnek, akik nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Lu Leng doktor is áldozatául esett a vírusnak. Ő volt az egyik első olyan személy, aki figyelmeztetett ennek veszélyeire, és nagy megdöbbenéssel vettük ezt a tudomásul. Az európai Unió és a tagállami szinten nagyon fontos, hogy rendben legyenek a koordinációs szintek. Január 28-án van der Leyen elnök a bizottság válságkoordinációs mechanizmusát beindította. Lenácsics kollégám aki az Európai Sürgősségi Reakciós Központ felelőse, összehívta a szükséges szolgálatokat, a egészségügy, polgári védelem, kutatás, szállítás témában, illetve kommunikációs szolgálatokat is és hangsúlyozta többször is, hogy ez a kihívás közös közös fellépést követel, mindent meg kell tennünk a válság megoldására. A releváns szolgálatok és az Európai Külügyi Szolgálat folyamatosan elemzik a helyzetet, és folyamatosan döntenek a szükséges lépésekről a konzulátusok közötti koordináció is folyik az európai tagállamokban, hogy az érintettek hazatelepítését vagy hazahozását meg tudjuk oldani. Egyes tagállamok kezdeményezésére, mint például Franciaország és Németország, több száz EU-s állampolgárt sikerült hazahozni a érintett kínai tartományból. Megvédész biztos folyamatosan kapcsolatban áll a tagállamokkal, és segítséget nyújt. Az Európai Bizottság a tagállamokkal koordinál három kulcsfontosságú mechanizmusban. A korai figyelmeztető és reakciós rendszer, az egészségügyi és biztonsági rendszer és a kommunikációs rendszer. A hatékony együttműködés kulcsfontosságú a sikerhez. Biztosíthatom önöket, hogy ezek aktív rendszerek, az információt megosztjuk, csillapító stratégiákon dolgozunk, az Európai Bizottság 10 millió eurót állít rendelkezésre a vírussal kapcsolatos kutatásokra. Az EU által finanszírozott PRIPER projekt is aktivalizálásra került, de klinikai klinikai kísérletekre kerül sor 3000 kórházban és 900 labor- laboratóriumban. A tagállamok számos intézkedést foganatosítottak az EU területére belépő pontokon. A külső határokon nagyon fontos a koordinált fellépés, a nemzetközi elvárásoknak megfelelően, miközben az Európai Uniós polgárok szabad mozgását garantáljuk kulcsfontosságú partnerekkel, mint például a WHO-val továbbra is együttműködünk. Az Európai Bizottság a stratégiai felkészülés és reakciós tervet támogatjuk, ez a WHO terve, és um, igyekszünk támogatni a kutatási és válaszadási lépéseket a WHO-n belül is. Eleve érzékeny rendszerekről van szó, a személyvédelmi eszközökhöz való hozzáférés is nagyon fontos. Az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy az európai tagállamoknak milyen szükségleteik vannak ezen a területen, ezzel párhuzamosan az országok karantén és izolációs lehetőségeit is megvizsgáljuk. Különböző szintű a kapacitás a tagállamokban legyen szó a személyeket védő eszközökről és más elvárásokról. Határon átnyúló szolidaritásra és együttműködésre van szükség a ter- ez, ebben a kérdésben, és tovább kell korlátozni az elterjedés lehetőségét. Az Európai Unióban emellett arra is koncentrálnunk kell, hogy segítsünk Kínának, ez önmagában, amellett, hogy segít Kínának a világon a járvány elterjedését szűkíti, ennek lehetőségét szűkíti, mind technikai, mind politikai szinten segítünk. 12 tonnányi védelmi felszerelést küldtünk már Kínának, és ez is a szolidaritásunkat fejezi ki. A tagállamokkal, magáncégekkel kapcsolatban vagyunk, hogy meghatározzuk, hogy milyen véde, felszerelésre van szükség, illetve van-e olyan védőfelszerelés, amire az Európai Unióban nincs szükség, és el lehet küldeni Kínának. Koncentrálnunk kell arra is, hogy hol van a legjobb, legnagyobb hatása a segítségünknek, és hogy tudjuk a gyökerénél megragadni a problémát és a járványt megállítani a, seg, a köz tehát a vírus elterjedésének közegészségügyi kockázatainak felvetése elengedhetetlen, és egy nagyon aggasztó kérdés, a mind online, mind offline területen a xenofóbia elterjedése, az ázsiaiak diszkriminálása, vagy ázsiainak tűnő személyek diszkriminálása, vagy bármilyen más ilyen xenofób fellépés az Európai Uniós jognak nem felel meg. Az Európai Bizottság ezt nem tolerálja semmilyen formában a diszkriminációt. Az Európai Bizottság kapcsolatban van az Európai Gyógyszer ügynökséggel, és értékeljük a helyzetet, az aktív gyógyszerészeti anyagokkal kapcsolatban, és az európai gyógyszeriparnak szükségleteivel kapcsolatban. A fontos, hogy a járvány ne veszélyeztesse a gyógyszerek rendelkezésre állását. Egyelőre nem veszélyezteti, de erre oda kell figyelni. Meg kell vizsgálni az ilyen gyógyszertermékek és gyógyszeradalék anyagok európai gyártását és ezen kapacitós, kapacitásokat. Az Európai Bizottság mobilizálta az összes rendelkezésre álló eszközt, hogy reagálni tudjunk erre a kihívásra. A sikerünk attól függ, hogy mennyire gyorsan tudunk kommunikálni, információt megosztani, megvan-e a politikai szándék és szoros-e a koordináció. Ezek a fáradozások, az európai, ezeket kiegészíti az európai szolidaritás, mindenkivel szolidárisnak kell lenni, aki, akit érinthet a vírus. Köszönöm és akkor most a képviselőcsoportok nevében először megkérem de lange képviselő asszonyt hogy az európai néppárt nevében szóljon hozzá. köszönöm elnök asszony biztos asszony nagyon szépen köszönöm. az egészségügyi miniszterek találkozójának előestéjén azt hiszem hogy nagyon időszerű hogy erről beszéljünk. hadd mondjam el nagyon világosan nem kell pánikolni európában az emberek a nemzeti hatóságokra figyelnek, de az EU-ra is, és tőlük várják a válaszokat. Először is szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak az összehangolt erőfeszítésekért. Láttam korábbi járványokat, amikor ez nem történt meg, de most láttam, hogy kezdeményezték a, a koordinációt, a személyek hazaszállítása az mindenképpen megérdemli a dicséretet. Holnap az egészségügyminiszterek nagyon hangsúlyozni fogják, hogy az egészségügy nemzeti kompetencia. Az emberek nem akarnak most beszélni a Lisszaboni szerződésről, megoldásokat akarnak. Ezért a néppárt részéről mi több dolgot várunk. Először is egy kapacitás ellenőrzést minden tagállamot ellenőrizni kell. Kicsit aggódtam, amikor a biztos asszony azt említette, hogy a felszerelések esetében segítségre lesz szükség. Most ellenőrizni kell az, a kapacitásokat. Aztán egy közös megközelítésre van szükség, egyértelmű kommunikációra, egy olyan stratégiára, ami megelőzi az egymásnak ellentmondott tanácsokat, amit láthattunk korábban már. Egy, együttműködés a vakcina kialakításában, erről is hallottunk már, de a legfontosabb a friss adatok. Hivatalosan, hogy mondhatjuk azt, hogy Afrikában egyetlen eset sem történt. Ez vagy azt jelenti, hogy egyetlen eset sem történt, amit nem tartok valószínűnek, vagy egyszerűen ők nem végeznek ellenőrzéseket, és ezt aggasztónak tartom. Ezért az unió részéről mi csak annyira vagyunk erősek, mint a leggyengébb láncszem, ezért holnap a minisztereknek gondoskodniuk kell arról, hogy ne legyen gyenge láncszem egyáltalán. Köszönöm. Következő hozzászóló Guttelant képviselőtársunk a szocialistáktól és demokratáktól Fru talman! Eh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm ezt a nagyon fontos beszámolót, amelyel indította ezt a vitát. 40 ezer megerősített eset van a világon, több mint 1100 tragikus haláleset történt, ezt a vírus nagyon komolyan kell venni. Tudjuk, hogy az európai esetek száma nem volt annyira magas, de fel kell készülnünk arra, hogy megvédjük az embereket. A világegészségügyi szervezet azon dolgozik, hogy megértse, hogy hogyan tört ki ez a járvány. Ez rendkívül fontos, illetve az is, hogy megértsük, hogy hogyan terjed a vírus. Biztos asszony említette az uniós erőfeszítéseket a vírus természetének megismerésére, azt gondolom ez döntő fontosságú lesz. A különböző szakértői csoportok próbálják azonosítani a járvány kitörésének a pontját. Ez segít abban, hogy megelőzzük a hasonló járványokat a jövőben. Nem tudjuk, hogy eleget teszünk-e, de mindenképpen meg kell értenünk ezt a vírust, hogy hogyan tört ki és hogyan működik. Szeretném az egészségügyi minisztereket megkérni az egyes tagállamokban arra, hogy figyeljenek oda, és legyenek felkészülve a reagálásra, hogyha új esetek bukkannának fel, illetve tájékoztassák a közvéleményt. A vírus továbbterjedésének a megakadályozása rendkívül fontos, illetve az elszigetelés, a karantén is nagyon lényeges. Ezt arányosan kell tenni, nem szabad eközben alapjogokat megsérteni. Gondoskodnunk kell ezen kívül arról, hogy a koronavírus ne vezessen hamis információ terjedéséhez. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy jó dolog az, hogy a bizottság foglalkozik ezzel, és örülök, hogy a biztos asszony itt van ma velünk, megmutatta, hogy mennyire elszánt, és azt, hogy közösen összetudjuk adni a tudásunkat. Fontos, hogy a kutatásra koncentráljunk, és információval védjük a polgárokat. Képviselőcsoport nevében cseh ki a szó Kedves kollégák, alig telik el nap anélkül, hogy ne lennének új hírek a koronavírusról. És mivel jobban összekapcsolódott a világ, mint valaha, a világ egy valódi globális járványt vár. De azt gondolom, hogy ez, a, ez egy téves megközelítés. A szándékos álhírek mindenhol körülvesznek minket Magyarországon két embert letartóztattak, mert a közösségi médiában álhíreket terjesztettek, amelyek több százezer embert értek el. Ez nonsens. Máshol azt állították, hogy az emberiség 60%-a meg fog fertőződni jövőben. Nézzünk szembe azzal, hogy Európa nem tett sokat az álhírek és a hisztéria terjedésének a megakadályozására. Természetesen egy globális válságnak vagyunk tanulni, ezt senki nem tagadja, de egy ilyen válságban Európának nyugodtnak kell maradnia. Ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni a félelmet keltő álhírterjesztéseket a koordinált összhangot válasznak a tények ellenőrzését és a hiteles információk terjesztését is magában kell biztosítania. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a téves információ még a koronavírusnál is veszélyesebb lehet. Köszönöm. Következő hozzászóló Koffer képviselőtársunk a Zöldek képviselőcsoportjából. President, Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves képviselőtársak, ebben a válságban szolidárisak vagyunk a kínai emberekkel, különösen a wuhaniakkal, gyászoljuk az áldozatokat, és részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak családtagjainak. Nagyon nagyra értékeljük a kínai egészségügyi személyzet nehéz helyzetben való helytállását igen nagy kockázatok ellenére. És én különösen üdvözlöm a bátorságát és az áldozathozatalát Li Wang doktornak és másoknak. Üdvözöljük, hogy az EU és a tagállamok rögtön reagáltak és támogatást ajánlottak fel Kínának továbbra is segítséget kell nyújtanunk, és együtt kell működnünk, amikor csak lehetséges. Ez az egészségügyi válság még nem zárult le ezért gondoskodnunk kell róla, hogy erőteljes, koordinált intézkedés történjen az EU-ban a tagállamok között, és ebből a szempontból teljes mértékben csatlakozom az előttem szóló kollégákhoz. A nemzetközi együttműködés általában is rendkívül fontos, ezért külön szeretném hangsúlyozni, hogy Tajvant eh, teljes mértékben be kell vonni a WHO által irányított nemzetközi fellépésbe. Végül pedig van egy nagy aggodalom, és nagyon hálás vagyok, hogy a biztos asszony megemlítette, egyre több eh, kínai ellenes, ázsiai ellenes, idegen gyűlölő megnyilvánulásról hallottunk az EU országaiban ez teljesen elfogadhatatlan, szolidárisak szeretnénk lenni, és nem engedhetjük meg az idegen gyűlöletet és a faj gyűlöletet, és ebből a szempontból igen, fel kell lépni a hamis hírek és a félelemkeltés ellen. Csinszka képviselőtársunk az ICR-ból. Mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, Figyelembe véve, hogy mennyire sürgős a helyzet, illetve hogy szükségünk van egy átfogó vírus elleni stratégiára. Két kérdésem lenne a biztos asszonyhoz. Először is a holnapi rendkívüli egészségügyminiszteri találkozóról tud-e valamit mondani, illetve eh, el tudja mondani a biztos asszony, hogy az ECDC, illetve a kínai vírus elleni központ koordinációt végeznek el, illetve az ötödik felmérés, amit az ECDC végzett, milyen eredménnyel eh, járt. El tudná magyarázni a biztos asszony, hogy az EU hogyan koordinál eh, harmadik országokkal, különösen a vészintézkedésekre gondolok, amelyekre akkor lenne szükség, hogyha Afrikába átterjed a vírus, és további terhet jelent az ottani egészségügyi rendszerre nézve a WHO vezetője azt mondta, hogy 18 hónapig még nem lesz védő oltóanyag. A bizottság is így gondolja-e? Urbán Crespo képviselőtársunk a GUE-ból. Eh. Köszönöm, elnök asszony a koronavírus kevésbé halálos, mint egy általános influenza, viszont a hatása sokkal nagyobb, a sztereotípiák és a téves információk diszkriminációt okoznak az ázsiaiak ellen, ez az idegen gyűlölettel is kéz a kézben jár. A rasszizmus ellen fel kell lépni, és egyetemleges, ingyenes egészségügyi ellátást kell nyújtani a méltó emberi élet feltételeként. Ezt a vitát fel kell használni arra, hogy a megszorító intézkedések ellen is felszólaljunk. Ezek megakadályozták azt, hogy mindenki hozzáférhessen az egészségügyi ellátáshoz a világ számos részén, de itt Európában is. Emlékeztetni kell arra, hogy az ilyen válságok kezelése során nagyon is tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Végül pedig azt követeljük, hogy zéró toleranciát hirdessünk a rasszista támadások ellen az ázsiai származásokkal szemben, mert nincs rosszabb vírus, mint az idegen gyűlölet. Köszönöm. Következő hozzászóló Stefánec képviselőtársunk az Európai Néppártból Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mint tudjuk, több mint ezer ember halt már meg a koronavírus miatt, és több mint húsz ezeren fertőzöttek meg. A tajvani szakértőket továbbra sem engedik azonban be a WHO megbeszélésekre. Ez nem csak a nemzetközi együttműködést akadályozza, hanem a tajvaniak alapvető joga is érti meg. A vírus nem ismer határokat, és Tajvan a negyedik ország, amelynek sikerült kimutatnia a vírust, illetve elkülönítenie a koronavírust kérem, hogy támogassák a felhívásunkat, hogy minden tajvani szakértő részt vehessen a WHO munkájában. A Tajvan be kell vonni a WHO fellépésébe. Ezt a félelmetes betegséget csak egyetértésben. képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mondja hozzászóló magyarul. Az Európai Uniónak meg kell szakítani a koronavírus terjedését, de a propaganda eh, terjedését is, ami összekapcsolódik ezzel a vírussal. A szociális médiában ez megfigyelhető, ennek terjedése az Európai Uniónak kompetens hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell elfogadniuk. Ennek érdekében sok dolog már történt, de nem szabad ölbetett kézzel ülni. Csak néhány elszigetelt esetre került sor Európában eddig a koronavírussal megfertőzött személyekre és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az információ tudatosság erős legyen az Európai Unióban. A megelőzésre kell koncentrálni, a, meg, koncentrálni a megelőzés mindig jobb, mint a kezelés. De most már egyre kevésbé lehet maszkokat kapni, szájmaszkot kapni. Pedig ne felejtsük el, hogy a szem, az orr, illetve a szájnyálkahártyán keresztül terjed ez a vírus az iskolában, és tájékoztatni kell mindenkit, és meg kell szakítani ennek a terjedését. A szóló Trilili Noár képviselőtársunk a Rinyútól. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. A koronavírus kitörés megmutatta, hogy hiányosságok vannak a nemzetközi védelmi rendszerben, nem áll meg a határokon az Európai Unió ban a koordináció jól megvalósult a bizottság irányításával, és az EU állampolgárokat hazahozták Kínából, illetve 10 millió eurót szánnak a kutatásokra, hogy gyógyszert, illetve oltóanyagot tudjanak ki kísérletezni az elmúlt napokban. Nagyon bíráló észrevételeket hallottunk a kínai kormányra nézve. Úgy gondolom, hogy nem szabad most itt kioktatnunk, és a nehéz helyzetet kihasználnunk. Úgy gondolom, hogy a kínai orvosokat minden orvosok minden tiszteletet megérdemelnek. Afrikára is gondolnunk kell, ahol törékeny a az egészségügyi rendszer, és ahol nagyon nehéz lesz megállítani a járványt. Köszönöm. Uh, Mielőtt szót adnék, uh, öten jelentkeztek spontán hozzászólásra, minden uh, képviselőnek tudok szót adni, de most lezárom a spontán hozzászólások listáját, tehát erre nem lehet többet jelentkezni. Madame de Sutter, öné a szó. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Egyetlen ország, egyetlen szervezet sem tudja egyedül megállítani ezt a vírust. Az Európai Uniónak szorosan együtt kell működnie tag, tagállamokkal, az WHO-val, illetve a kínai kormányjal és Tájvánnal is. A nemzetközi közösségnek támogatnia kell minden fáradozást ennek megállítására, az érvény megállítására. A a számos nemzetközi jogvédő szervezet azt mondta, hogy ez a kínai kormány visszatart információt, nem lehet hozzáférni gyógyszerekhez, élelmiszerhez, illetve másút pedig növekszik a Kína ellenes, vagy ázsiai ellenes xenofób megnyilvánulások száma. A nemzetközi jog teljesen világosan fogalmaz, minden a, a közegészséget veszélyeztető krízis helyzetben az emberi jogok korlátozása csak és legálisan történhet, és az Európai Unióban és mindenütt várom ennek betartását. Hozzászóló Líz képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is Szeretném kifejezésre juttatni a halálos áldozatok családtagjainak az együttérzésemet. Én is támogatom azt, amit a biztos asszony mondott, Európában együtt kell működni, de hogyha megnézzük a vita címében az emberi jogok kifejezést, akkor meg kell erősítenünk azt, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a válság megerősödéséhez vezetett. További nagy probléma az, hogy a Tájvánt kizárták a koordinációs intézkedésekből ideológiai okokból. Ez mindenképpen fontos üzenet, hogy az ideológia nem állhat az egészség fölött. Ezt Kínának is be kell látnia. Szépen következő hozzászólónk helen fritzon képviselőtársunk a szocialisták és demokraták képviselőcsoportjából. köszönöm szépen elnök asszony tisztelt eh, biztos asszony! nagyon fontos ez a ez eszmecsere ez a vita a koronavírus eh, nyugtalanságot eh, gerjeszt a világban a áldozatok és a megbetegedettek száma erősen növekedett az elmúlt napokban. Az Európai Bizottság és a tagállamok feladata az, hogy korrekt információval lássák el a polgárokat erről a vírusról és erről a betegségről a kutatás elengedhetetlen. A karantén, az, izol, az izoláció, az elszigetelés arányos kell, hogy legyen olyan emberek esetében, akik szimptomákat mutatnak. Nem lehet, hogy ezzel az alap és az emberi jogok ellen vétsünk aztán emellett az ázsiai vagy ázsiainak kinéző polgárokkal szembeni diszkriminatív megjegyzéseket is meg kell akadályozni és mindenképpen fel kell lépni a vírus elterjedése ellen. Köszönöm Dali asszonynak a felelősséget. Zler Lima képviselőtársunk az Európai Néppártból. Merci Köszönöm szépen. Hogyha Wuhanban a szólásszabadságot tiszteletben tartották volna, akkor lehet, hogy meg lehetett volna fékezni a koronavírus. Li Yang volt az az orvos, aki decemberben már jelezte, hogy kitört egy járvány. De mi történt? Hallgatásra kényszerítették a hatóságok, sőt eljárás is indult ellene álhírterjesztés miatt. Ezek a hatóságok a hogyha nem tették volna ezt, hogy a tudományos érvekkel szemben fellépnek, akkor valószínűleg nem járnánk most itt. Most a tajvani szakértőket akadályozzák meg abban, hogy a WHO munkájában részt vegyenek. A kezdeti figyelemfelhívó orvos a napokban meghalt. Azok, akik úgymond álhíreket terjesztettek, azok ellen eljárás indult, és egy csomó tartalmat leszettek az internetről. Nagyon fontos, hogy a jövőben az ilyesmit megelőzzük, és őszintén köszönetet mondok az egészségügyi személyzetnek. Köszönöm. <coughs> I'm sorry. You have a blue card question. Egy kékkártyás kérdést intéznek önhöz. Elfogadja? Oui? Igen, igen. Gone. Fél perce van. pour ma collègue française. Franciául a francia kolléganőnek. Én csak azt szeretném tudni, hogy olvasta-e a Pestis című regényt Albert Camus-től, természetesen asszonyom, és ennek a könyvnek a végén az a mondat szerepel, hogy a pestis vírusa sosem pusztul el, és nagyon figyelnünk kell, Camus arra utalt, hogy a szabadság olyan dolog, amit mindenképpen meg kell őriznünk. A barna pestisre, a nácizmusra utalt, hogy sosem lehetünk elég óvatosak, és hogy az alapvető szabadságjogokra mindig nagyon vigyázni kell. Köszönöm szépen! Je suis vraiment contente que vous ayez nommé la peste nagyon örülök, hogy a pestisre utal. Szerá képviselő asszony, öné a szó, az Európai Néppártól. Köszönöm. A kínai nép elismeri, hogy a válaszadásában vannak problémák, ez pedig bizonytalanságot okoz. De Afrikáról nincsen információnk. Amikor egy közegészségügyi vészhelyzet van, az próbára teszi a közintézmények és a, az államok ellenálló képességét. Például ma Barcelonában egy kongresszust is le kellett mondani a koronavírus miatt. Konkrét fellépésekre van szükség Európa részéről. Egy válaszadási vonalat szeretnénk. Egy kommunikációs stratégiáról van szükség, méghozzá azonnal. A nyugalom és a biztonság minden európai számára fontos. Csak így tudunk fellépni az álhírek terjedése és a stigmatizáció ellen. Az Európai Bizottságnak információkat kellene közradni arról, hogy hogyan tudjuk megelőzni a koronavírust. Konkrét eszközökre van szükség egy egyértelmű bizalmat sugalló kommunikációs stratégia, illetve a, a big data felhasználásával az európai területre belépő utasok nyilvántartása. Ezért azt kérjük a biz, az egészségügyi miniszterektől és a biztos asszonytól, hogy így reagáljon. Tajani képviselőtársunk él szó az Európai Néppártból egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt eh, álláspontja nagyon világos. Az Európai Néppárt álláspontja nagyon világos Elnök asszony, az Európai Néppárt lespontja nagyon világos. Támogatjuk az Európai Bizottság fellépését, de már holnaptól azt kérjük, hogy koordináltan reagáljanak a tagállamok, az EU összes tagállama egységesen, ugyanazokat az intézkedéseket hozzák meg, mert csak így lehet felvenni a küzdelmet egy ilyen vészhelyzettel szemben, amely Kínát megtámadta és Európát fenyegeti, olyan intézkedésekre van szükség, mint például egy kérdőív, ami lehetővé teszi, hogy aki Európába belép, arról tudjuk, hogy Kínában járt-e az elmúlt hetekben. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy kerüljük el a pánikot, gyorsan, konkrétan intézkedjünk. Utolsó dolog, Kína nem tette meg mindazt, amit meg kell tennie, nem tájékoztattak eleget, késedelmeskedtek, a rendszerük miatt csomóan áldozatul estek, akár csak Csernobil esetében. Nagyon nagy károkat okoztak a saját állampolgáraiknak. Ők a kommunista rendszer áldozatai az azonnali hozzászólások jönnek az első hozzászóló csiodaru képviselőtársunk a szocialisták és demokraták képviselőcsoportjából. szépen most amikor ezt a vitát folytatjuk és emelkedik a vírus áldozatainak a száma Egyetlen ország sem léphet fel hatékonyan egyedül a vírussal szemben az élethez való jogot mindenkinek védenie kell a politikai színezetünktől függetlenül, én a közös EU fellépést az első pillanattól kezdve támogattam, polgári védelmi, koordináció, stb. Nagyon jó gondolatok ezek. Fel kell készülni arra is, hogy fellépjünk, mert nem ugyanazok a normák az egészségügyben, az egyes tagállamokban, és egységes fellépésre lesz szükség. Bízom benne biztos asszony, hogy holnap reggeltől integrált egészségügyi fellépésre lesz már lehetőség. A az európai önkéntes orvosokat is vonják be. Az ebola esetében én, mint román orvos, önkéntesként jelentkeztem, és ezt folytatni kell. De kérem, hogy csak egy percig beszéljen, mert kezdünk kifutni az időből. Mikrofon. Um, okay. Köszönöm szépen, elnök asszony, Írországban több mint 2000 ember halt meg azért, mert tűzesetek törtek ki, illetve nem tudtak fűteni a szigetelés hiányosságai miatt nagyon fontos az együttműködés, üdvözlöm a kínaiak erőfeszítéseit, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy keretek közé szorítsák a vírus, nagyon nehéz feltételek között. Úgy gondolom, hogy minden tagállamnak meg kell kettőzni az erőfeszítéseit, és az Európai Bizottság a belépési pontoknál intézkedett, Írország is szeretne segíteni Kínának, és nem szabad diszkriminálni. Ez a hozzászóló Sojdrova képviselőtársunk az Európai Néppártból. Madame Sojdrova. Yes. Köszönöm szépen, biztos asszony a beszámolóját, és egyetértek számos előttem szólóval. Én is azt gondolom, hogy a tudatosság és az együttműködés elengedhetetlen. Ezért érthetetlen számomra, hogy Kína aki együttműködést kért, a tájváni együttműködést visszautasította, holott Tájván kezelésekkel, illetve felszereléssel tudott volna segíteni. A tájváni egészségügyi rendszer az egyik leg erősebb, és nagyon fontos, hogy Tajván a WHO-ba felvételt nyerjen. Azt hiszem, hogy az egészség fontosabb, mint a politika, és szeretném, hogyha a biztos asszony is mindent megtesz annak érdekében, hogy, hogy valódi információt kapjunk arról, igaz-e, hogy Kína visszautasította Tájván segítségét. Csehországban átlag emberek küldenek pénzt felszerelésre. Zahradil képviselőtársunk az ICR-tól. E uh, thank you. It Köszönöm szépen. Nagyon jó volt hallani azt, hogy az Európai Unió kész arra és szándéka ezen súlyos járvány ellen fellépni. A tagállamokkal együttműködve természetesen Kínának segítenünk kell. És hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy az Európai Unió és Kína stratégiai partnerek 2003 óta, és már láttuk a globális gazdaságra bizonyos hatásokat a bizonytalanság miatt, és azért, mert Kína egy fontos globális szereplő, és E, ez a betegség globális következményekkel is jár. Hogyha az Európai Unió globális szereplő akar lenni, globális felelősséget akar mutatni, akkor ezt a stratégiai partnerséget át kell gondolni, ahogy Bütikofer úr jó helyesen utalt rá, a WHO-ba jobban be kell vonni Kínát, és fel kell lépni az Ázsia ellenes, illetve Kína ellenes megjegyzésekkel szemben, amelyek Európában kezdenek elterjedni, ez nagyon veszélyes. És az utolsó hozzászóló Wallace képviselőtársunk a GUE-tól. One minute. One minute. <laughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. 2009-ben a sertéspest is kitört az Egyesült Államokban, és száz országra terjedt ki, több mint tízezer állat esett áldozatul. Ma 19 millió amerikai kapta el az influenziát, tízezren haltak meg. A a jelenlegi vírust kihasználják arra, hogy a kínai államot szídják, és ez elég problémás. A kínaiaknak gondja van a koronavírussal. Nem gondolják, hogy a szolidaritásunkra, segítségünkre, együttműködésünkre eh, van szükségük, és nem arra, hogy szórakozzunk velük és szídjuk őket tíz nap alatt felépítettek egy kórházat, mi tíz hónapig vitatkozunk egy-egy dologról, meg kellene tapsolni őket, hogy ilyen kemény munkával tudnak szembenézni a, vírussal. Az európaiak követ dobálnak rájuk, és emberi jogi kérdésekkel próbálják aláaknázni a kínai államot, és ez undorító. Inkább tanulni kellene a kínaiaktól. Köszönöm. hozzászólásoknak vége van, és felkérem Dali asszonyt, hogy válaszoljon a felvetésekre a bizottság nevében. mikrofonját legyen kedves bekapcsolni. Rendben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a képviselőasszonyoknak, képviselő uraknak ezt a nagyon színvonalas és nagyon értékes vitát. Feljegyeztem az észrevételeiket, ami Tajvant illeti gyakorlati megoldásokat próbálunk előmozdítani a hivatalos részvételük nélkül a nemzetközi fórumokon, hiszen ez van összhangban az egy Kína politikával, ami a kínai um, szolgálatokat illeti, napi kapcsolatban vagyunk velük, és nincs okunk arra, hogy ne higgyünk az információikban. Felhívnám a figyelmüket arra is, hogy az afrikai hatóságokkal is kapcsolatban állunk, illetve az EU-nak együttműködési megállapodása van a kínai betegség megelőzési központtal. Gondoskodunk róla, hogy megfelelően fel legyünk készülve, úgyhogy nincs szó pánikról, éberségről van szó. Nagyra értékelem hogy közös a célunk ebben a témában, hatékony, következetes EU szintű reagálás a koronavírus járványra. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk. Ugyanakkor a siker azon is múlik, hogy mennyire tudunk koordinálni a főszerepvállalókkal, így az Európai Parlamenttel is, és ez a politikai szándékon múlik, amit most itt láthattunk megnyilvánulni. Az EU tanács elnöksége rendkívüli egészségügyi miniszteri tanácsülést szervez holnapra, mint hallottuk, és ez további lehetőség lesz ez a koordináció elmélyítésére a felkészültség és a reagáló intézkedések összehangolása is így történhet meg, így az EU külső határain a vírust meg lehet így állítani, és így lehet megakadályozni, hogy tovább terjedjen az EU-n eh, belül akár csak a harmadik országokban, ahol gyenge az egészségügyi rendszer, támogatjuk a kínaiak erőfeszítéseit, a nemzetközi erőfeszítéseket, és védjük az EU állampolgárokat a lehetőségek függvényében szorosan nyomon követjük az eseményeket, és megfelelő intézkedéseket hozunk, folyamatosan tájékoztatva az Európai Parlamentet a fejleményekről. Köszönöm. Ez ülésre holnap two thousand and twenty február thirteen án csütörtökön nine és fourteen valamint fifteen és sixteen óra között kerül sor a napirendet megtalálhatják az európai parlament honlapján és ezzel az ülést berekeztem. köszönöm szépen!